Good morning, dear Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Az ülésünk csak egy órás, kilencre be kell fejeznünk, úgyhogy itt az ideje, hogy elkezdjük. Ez egy közös eszmecsere a kettes pontról, a pénzmosás, terrorizmus finanszírozás témában és a hármas napi rendi pontról, amely egy rövid eszmecsere lesz arról a delegált aktusról, amely a harmadik országok által okozott biztonságpolitikai kockázatokról szól. 16-an akarnak megszólalni két társ előadó, és több, többen még, úgyhogy szigorúan három perces felszólalási idő perceket tudok csak engedélyezni, sőt már nem egy óránk, hanem csak 51 percünk van hátra. Árnyék előadók tehát három perceket kapnak, és 5 perceket. A pénzmosásról szóló irányelvet május 15-én jelentették meg de már február 16-án felszólította a bizottság a tagállamokat, hogy 2016 végéig ültessék át azt a jogrendszerükbe. Ez a szöveg mindkét dologgal foglalkozik, tehát a pénzmosással és az átláthatósági kérdésekkel az élem e kereten belül. A delegált jogi aktus, amely július 14-én született meg, tartalmazza azon országok listáját, amelyek biztonságpolitikai szempontból kockázatot jelentenek, és ahonnan a terrorizmust valószínűleg finanszírozzák. És a bizottság 24-én kivette Gajánát a körből, November 24-én az ECON koordinátorok rövid távon úgy döntöttek, hogy ezt napirendre tűzik, hogy az állásfoglalás indítványunkat még egyszer át tudjuk tekinteni, hogy az ECON és a LIBE tagok elfogadják-e azt, és ezzel egy időben egy állásfoglalás tervezetet ír a GUE is, amely november 29-én vált ismerté az ECON és LIBE bizottságok számára, és 12 óráig kell a módosítókat ezekhez benyújtani. A, az eszmecsere megkezdése érdekében, hogy demonstráljuk, hogy ez egy közös eszmecsere, átadom társelnökömnek a szót, 49 percünk van hátra, igen, használjuk jól az időt, nem tartok nagy bevezetőt. Peter Simon egyben ugye árnyék előadó is. 16-an akarnak megszólalni, mindannyiukat hallani akarjuk. Maximum 5 percet kapnak a társ előadók, és 3 percet az árnyék előadók. Felváltva egy Ekon, egy Libe eh, képviselőt fogunk meghallgatni. Megadom a szót Karens úrnak a néppártból 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a kollégákat! Mindig inspiráló korán kezdeni egy ülést. A terrorizmus finanszírozás elleni harcban semmi nem változott, a harcot folytatni kell, mert nagyon sok titkos megállapodás van a világban, amelyeket amennyiben lehet fel kell tárni. A brüsszeli és a párizsi támadások óta tudjuk, hogy például a nem névre szóló fizetésalkalmas kártyákat szabályozni kell. A Panama botrány óta pedig azt is tudjuk, hogy bizonyos pénzfolyamokat külön ellenőrizni kell, hogyha hatékonyan akarunk fellépni. Sargentini asszony, mindjárt utánam szól, majd úgy tudom, majd ő kiegészíti azt, amit én elfelejtettem elmondani, remélem nem mond nekem ellent. Amikor legutóbb találkoztunk, bennem azt tűrözött le, hogy a fő gondolatok a következők a nyilvántartások hozzáférését finoman kell szabályozni. Vitáztunk erről sokat, most a bizottsággal abban akarunk megegyezni, hogy legalább a tagállamok között bizalomnak kell érvényesülnie. Nyilván kivételek szükség lesz, hogy a bizalmat átültessük a gyakorlatba. Az általános teljes körű bizalom, hát különösen biztonságpolitikai kérdésekben és egyes tagállamokban nyilván nem megvalósítható. A következő gondolat a nem névre szóló előre kifizetett kártyák ügye. Ezeket még mindig lehet interneten beszerezni és használni. Végül is az interneten sok minden lekövethető, de az Európa véleménye az, hogy itt is egyensúlyt kell találni a legitim kereskedés és az illegitim tevékenységek között. Nyilvánvaló, hogy sokkal több és jobb együttműködés lenne szükség a felügyelő hatóságok között. Erre vonatkozóan van néhány javaslatunk. A bizottság továbbá azt is javasolja, hogy ne csak ö, egy nyilvántartást hozunk létre a kedvezményezetekről, hanem tartsuk nyilván a bankszámla számokat is. Ezt meg kell még vizsgálni, adatvédelmi szempontból. Tehát nem arról van szó, hogy minden tranzakciót, minden pénzt nyilván tartanának, hanem azt, hogy bizonyos bankszámlákat lehessen ö, megfigyelni. Itt abban is hagyom, másfél percet megtakarítottam az időből. Most az első Libe előadó következik, Jurit Sargentini asszony. Köszönöm, elnök úr! Jó, hogy ezzel az anyaggal újra foglalkozunk. 2014 karácsony előtt, ha jól emlékszem, beszéltünk erről utoljára, vagy 13-ban, de azóta sem történt végrehajtás, átültetés. Most azóta javítottunk a szövegen, a világban viszont óriási változások történtek, a párizsi, brüsszeli és a panamai támadások, illetve botrány óta nagyobb a támogatottsága az átláthatósági erőfeszítéseknek. Most a bizottság és a tanács is felkarolta az átláthatóság gondolatát, és a pénzforgalom ellenőrzésének megszorítását, szigorítását. Nyilván itt különböző ideológiák játszanak a háttérben. Ugye párhuzamosan arra is törekszünk, azért is harcolunk, hogy ott fizessék meg az adót, ahol a tevékenység zajlik, és ne legyenek ilyen jövedelmi különbségek illegális okokból. Itt két jogalkotásról van szó. A bizottság kivette az élmendiből az anyagot, és a vállalati jogalkotás körébe helyezte át az ügyet. Ezt a logikát mi értjük, de a társasági jogról szóló irányelv csak a profit termelő vállalkozásokra vonatkozik, és az alapítványok, civil szervezetekre nem ad szabályozást, ezeknek a nyilvántartása nem egyforma, ezért mi az DIF 4-es keretet tartanánk megfelelőbbnek erre teszünk javaslatot. Szigorítanánk a bizalomra vonatkozó szöveget és szabályokat, megpróbáljuk ezeket a látszat áll cégeket kitakarítani Európából. Nem csak az Egyesült Királyságban vannak ilyenek, hanem mindenhol. A bizottság A trösztökre vonatkozóan ö, új definíciós javaslattal élt, szerintem ez jó előremutató javaslat. Kárensz úr ugye felvetette az előre fizetett nem névre szóló kártyák ügyét. Vannak regisztrált előre kifizetett kártyák is, a bizottság nagyon szigorú eljárást javasol az unió kívüli kártyákra vonatkozóan, és az online előzetes feltöltések ügyét megszigorítaná, mert de ugyanakkor nem akarja az online debitkártya használatot általában véve tiltani. Az AMOD 4 végrehajtása még várat magára, de egyes országok előre haladtak, mások pedig lazán vették ezt eddig. Ez egy irányelv, és sajnos nincs arra eszközünk, hogy a tagállamokat sürgessük de azért megpróbáljuk őket ösztönözni, és az árnyék előadónknak is volt eh, néhány kiváló ötlete arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a tagállamokat eh, ösztönözni. Mert az egész dolog csak akkor működik, hogyha mindegyik ország végrehajtja az ALND-t. E- e Ami a delegált aktusokat illeti, levelet írtunk Jurova biztosasszonynak, amit az Ekon és a Libe bizottságok elnökei, úr és én is aláírtunk szeptemberben, arról, hogy a harmadik országok listájával nem értünk egyet, mert úgy érezzük, hogy saját kockázatelemzésre is szükség lenne. Nem jó ezeket csak úgy átvenni máshonnan és azt várjuk a bizottságtól, hogy ambíciózusabb módon indokolja meg a listát. Eddig nem kaptunk választ a bizottságtól, de megint most az FATF-et másolták át. Mi a zöldek a GUE javaslatával értünk egyet, hogy a meglévő adatok alapján lépjünk, és most már egy kicsit keményebben, mint eddig, mert az eddigi bizottsági megközelítéssel nem vagyunk elégedettek. Most az árnyék előadók következnek, először az Econ részéről Peter Simon. Äh, Köszönöm szépen a magam részéről. Köszönöm a jelentéstevőnek. A bizottsági javaslat az SZND sok központi követelését is szerepeltette már, amelyekről egyébként beszéltünk, amikor legutóbbi teszmecserét folytattunk ebben a teremben a pénzmosásról szóló irányelv kapcsán. Ez a tervezet is jó irányba mutat. A Panama Papers körüli botrány megmutatta annak szükségességét, hogy még több erőfeszítésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben. Most rátérnék a részletekre. A gazdasági jogosultak definíciója kapcsán szerintem a hagyományos vállalkozások és a passzív vállalkozások közötti különbségtételt el kellene törölnünk, mert ez további kibúvó, kibúvókat teremt. Egységes küszöbértéket kellene meghatároznunk 10%-ban. Emellett kifejezetten üdvözlöm, hogy a jelentéstevő illetve jelentéstevők egy másik joghézagot is bezárnak. A nyilvántartásban ugyanis átfogóan meg kell nevezni a vezetőket, az átláthatósághoz vezet. Ami az EU-s nyilvántartások átláthatóságát illeti, kifejezetten üdvözlöm a központi nyilvántartások összekapcsolását egymással és nyilvános átételét. Ez utóbbi fontos, mert a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása nem áll meg az ország határoknál. De a legjobb nyilvántartás sem ér fabatkát sem, hogyha nem biztosítjuk közben, hogy minden hatóság és minden érintett fél közvetlenül és költségmentesen hozzáférhessen a nyilvántartásokhoz a munkájuk elvégzése érdekében. Akik ezen felül még hozzáférést akarnak, azok számára is lehetőséget kell biztosítani. Talán egy díj ellenében, de az FIU-k és a hatóságok esetében nem kellene díjat emelnünk. Ami a hatály kibővítését illeti, amiről az imént már szó esett, kifejezetten üdvözöljük a hatály kibővítésének javaslatát a jelentés tervezet 29-es cikkében ami a telkekre és ingatlanokra vonatkozó nyilvántartást illeti, ezt az ötletet is kifejezetten támogatjuk, ugyanis az ingatlanokkal is lehet obskurus módon üzletelni, de mindenképpen szükségesnek tartjuk a nyilvántartások mielőbbi összekapcsolását egymással. Szeretném azt is elmondani, hogy annak idején, amikor a pénzmosásról szóló irányelvről folytattunk eszmecserét, újra és újra kértem, hogy a listát ne csak a politikai értelemben a nyilvánosságnak kitett személyeket vegyük be ebbe a körbe, hanem például a vallási közösségek híres személyiségeit is, vagy a sportélet híres személyiségeit. A FIFA botrányra szeretnék itt utalni, amely nagyon jól mutatja, hogy ezek a csoportok is mérvadóak lehetnek a pénzmosás tekintetében. Egyébként a beterjesztett fekete listát nem tartom hitelesnek, nem elég Észak-Koreára korlátozódni, foglalkozni kell az olyan országokkal is, mint például Panama. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A Libe következő elnyék jelentéstevője Anna Gomes, SND. Támogatom a jelentéstevőket a legtöbb javaslat kapcsán, és támogatom azt is, amit Karinsz kolléga mondott a trösztökről és az alapítványokról, és a bankszámlák nyilvántartásának ötletével is egyetértek, erre Sargentini kolléganő tért ki. De szerintem itt többről van szó, mint bankszámlákról, hiszen sokszor hatalmas pénzösszegeket mozgatnak, egyéb módon, ezért erre is ki kell térni. A következőkre vonatkozólag fogunk módosítókat benyújtani a kötele, az irányelv hatája alá tartozó személyek körét bővíteni kívánjuk, mindenkit be kell venni, aki adótanácsokat, adótanácsadást nyújt, de a galériák, aukciós házak és egyebek is be kell, hogy kerüljenek ebbe a körbe. Csökkenteni kell a részvényesekre vonatkozó küszöbértéket, törölni kell annak a lehetőségét, hogy a magasrangú vezetőket a részvényesek kategóriájába soroljuk. Jurova biztos asszony a felvetésemre válaszolva megerősítette, hogy ezen változtatni kell. Hiszen ezzel lényegében nevetségessé tesszük magunkat, mert hatalmas joghézagot teremtünk, ez elfogadhatatlan, mert az offshore cégek ezzel kiakrázhatják a meglévő joghézagokat. Ami a nyilvántartást illeti, nagyon furcsának tartanék egy olyan rendszert, ahol egy jogi személy képviselője nyilvántartásba vetett egy céget, de nem teszi közzé a tényleges részvényesek személyének az azonosságát. Ez egy hatalmas joghézak, nem engedhetjük meg, hogy ez így fennmaradjon, vagy létrejöjjön. Emellett ki kell bővíteni azokat a kritériumokat is, amelyek alapján a bizottság megítéli, hogy magas kockázatú harmadik országról van ez szó. A politikai értelemben jelentős személyek listáját is létre kell hozni, így szól a javaslat, és ezt nyilv- nyilvánossá kell tenni. Tehát fontos, hogy legyen egy EU-s listánk, ezt szerettem volna ezzel mondani, ami a vállalatok és a trösztök központi listáját, illetve nyilvántartását illeti. a vállalkozásokra vonatkozó nyilvántartásba be kell venni az EU-n kívüli entitásokat is, akik az Európai Unióban bankszámlát nyitnak, vagy ingatlant vásárolnak, bármiféle üzleti tranzakció mérvadó itt, amely bizonyos szintű formalitást követel meg. EU szintű FIU-t javaslunk, amely együttműködne a nemzeti FIU-kkal, Anna, lassan, lassan a végéhez kellene érni, mondja az elnök. Emellett módosításokra van szükség, amelyek az különböző önszabályozó szervekre vonatkoznak. Köszönjük szépen, Anna, a következő um, árnyék jelentéstevünk Bernd Luke kérek mindenkit, hogy három percre korlátozzák mondandójukat, mert nincs elég időnk. Hát jó lenne, hogyha az elnök odafigyelne arra, hogy ne beszéljenek az emberek három percnél hosszabban, mert akkor az, aki később jut sorra, annak kevesebb idő jut. Köszönöm szépen. Németül beszélek, hölgyeim és uraim, általában véve támogatom az árnyék jelentéstevőnk és jelentéstevőink erőfeszítéseit. Arról van szó, hogy fel kell lépni a pénzmosással szemben, be kell zárni a meglévő joghízagokat, itt már nagy előrelépés történt, de azért még van mit javítani ezen a jelentésen. Mi az azért se szállunk síkra, hogy a tényleges részvényesek nyilvántartását tegyük hozzáférhetővé az illetékes hatóságok és intézmények számára, de nagyon nagy agályokat kelt bennem ez a megfogalmazás, amely a legitim érdekekre vonatkozik. Ez egy nagyon homályos fogalom, és nincs semmiféle garancia arra, hogy az információkkal felelősség teljesen és kompetens módon bánnának majd. Emellett vannak olyan hézagok, amelyeket be kell zárni. Az Európai Bizottság például az alapítványok esetében azt javasolja, hogy az alapítványokat ott vegyék nyilvántartásba, ahol az irányításuk történik. Szerintem ez ahhoz vezetne, hogy nagyon sok alapítvány és hasonló intézmény esetében a működtetés az Európai Unió exteritoriális területeire tevődne át, valamiféle karib-tengeri szigetekre például. Szerintem ez egy olyan hézag, amit mindenképpen be kell zárni, be kell tömni, és nem hiszem, hogy a jelentés tevő javaslatait javítana a helyzeten, mert az általa javasolt megfogalmazás szerint ott, ahol működtetik az alapítványt, vagy ott, ahol gazdasági tevékenységet folytat, vagy ott, ahol a székhelye van. Az OLAF megfogalmazás sem segít. Szerintem arról kellene gondoskodnunk, hogy EU-s tagállamban vetessék nyilvántartásba ezeket az alapítványokat. Hogyha megvan a központi nyilvántartás, akkor végeredményben nem is mérvadó, hogy hol működtetik azt, a lényeg az, hogy nyilvántartásba vetessék az adott alapítványt az Európai Unióban akkor, hogyha az EU-ban bárhol tevékenykedik ez az alapítvány. Emellett szkeptikus vagyok az önszemélyekre vonatkozó kivételek kapcsán is, akik valamilyen módon megfélemlítés, zsarolás áldozatává válhatnak, főként a jómódú gazdag emberek esetében Igaz ez, ezzel hatalmas hézagot teremtenénk a jogszabályban, mert ezáltal kivonhatnák magukat ezeket a, ezek a személyek azon kötelezettség alól, hogy nyilvánosságra hozzák a tényleges részvényesek személyét. A fogyatékossággal élőkre és kiskorúakra vonatkozó kivételek esetében is annyit azért követelnünk kellene, hogy ezen személyek gyámjainak személyét tegyék közzé, mert máskülönben ismét csak egy hézak keletkezik a jogszabályban. Mert ez esetben a gyámok, gyámok akik a pénz felett rendelkeznek, azok személye rejtett marad. Egy további probléma az európai nyilvántartásokkal a nyelvi kérdés, és ez az utolsó megjegyzés, amit befejezem. Ön is már tovább beszélt, mint amennyit lehetett volna, de te folytassa nyugodtan. Tehát 24 különböző nyelven lesznek elérhetőek ezek a nyelventartások. A kérdés az, hogy egy úgynevezett obliged entity egy másik tagállamban hogyan értékelheti ki ezeket az információkat. Talán standardizálni kellene ezeket az információkat azért, hogyha idegen nyelven állnak rendelkezésre, akkor is értékelni lehessen őket megfelelő módon. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Nem, rövid, nem könnyű rövidre fogni, igaz? Péter Jezek következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szerintem jó kiindulási alap a bizottsági javaslat és a parlamenti javaslat, a parlamenti ö, eh, első változat, ez csak megerősíti a PANA bizottságban én vagyok a társjelentéstevő. Én is szeretném, hogyha nagyra törő lenne ez a megközelítés, illetve átláthatóságpárti, és jó lenne, hogyha a joghézagokat felszámolnánk. Egyértelművé válik, hogy az AMLD a megfelelő eszköz arra, hogy ezt elérjük. Nézzük magát a jelentés tervezetet és a módosítókat. Ami pedig a tényleges tulajdonosok kérdését illeti, szerintem nem szabad megengedni, hogy az erre kötelezett szervek ezt a problémát megkerüljék. Amikor nem egyértelmű, hogy ki a tulajdonos, akkor ezt mindenképpen jelezni kell. Így aztán úgy kell megerősíteni ezt az irányelvet, hogy plusz nyomást helyezünk a különböző szervekre, hogy a tényleges tulajdonost mindenképpen regisztrálják, például mielőtt üzleti kapcsolatot hozzának létre egy tényleges tulajdonossal. Nagyon fontos az is, hogy hozzáférhessen a nyilvánosság ehhez a, ehhez a regiszterhez, ehhez a nyilvántartáshoz. Illetve nagyon fontos az is, hogy világos szabályink lehetnek arra, hogy milyen kivételeket fogalmazhatnak meg a tagállamok erre vonatkozóan például a pénzügyi információs egységek, illetve a hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szabályok fogalmazhatnak meg kivételeket, illetve a kérdéses, hogy a harmadik országokkal kapcsolatban milyen eljárást kövessünk. Szeretném, hogyha lenne egy pénzügyi, egy európai szintű pénzügyi információs egység, amely segíteni a tagállami egységek feladatát. Aztán ott vannak a ott van az a lista, amit a bizottság javasolt a kockázatos harmadik országokról, de szerintem túlságosan szerény lista. Meg kéne nézni, hogy pontosan milyen kritériumok alapján hozták létre a bizottságban ezt a listát. A jelentés tevő már egy plusz kritériummal ezt kiegészítette, szerintem mi is megtehetnénk a magunkét. Köszönöm szépen. Márko Vállia a következő jelentés, következő árnyék tevünk az FDD-től. Köszönöm szépen, elnök úr! A pénzmosás ellen irányelvvel kapcsolatban az a véleményünk, hogy mindenképpen támogatjuk a, azt a bizottsági javaslatot, hogy legyen egy, találjuk, lét, hozunk létre egy nyilvános regisztert a tényleges tulajdonosokról hogy pontosan ez hogyan történne, ezt még ki kell dolgoznunk. Sajnos még a jelenlegi javaslatnak számos hiányossága van, vannak itt hibák is, a Panama Papers alapján is egyértelmű, hogy itt bizony botrányok alakulhatnak ki. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a részvényesek arányát, illetve csökkentsük le azt a küszöböt, amitől kezdve a részvényeseket elkezdjük vizsgálni jelenleg ez 5 százalék, sajnos nem eléggé átláthatóak így a tulajdonosi viszonyok, illetve obskurus pénzügyi szerkezetekre nem látunk rá. Nem szeretnénk, hogyha nagyon lecsökkentenék, de azért próbáljuk meg ezt mégis funkcionálisá tenni. Aztán ott vannak az úgynevezett passzív pénzügyi identitás, entitások, ezzel kapcsolatban is van ugye egy bizottsági javaslat. Aztán nézzük a trösztöket. Nagyon fontos, hogy nyilvánosságra hozzák a tulajdonosok listáját, és itt ne legyenek kivételek. Vannak úgynevezett kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi vagy non-profit trösztök. Szerintem itt is komoly lehetőségek vannak a csalásra, ezt is át kéne gondolni. Fontosnak tartom, hogy az összes regiszter elérhető legyen a nyilvánosság számára, mégpedig ingyenesen és szolgáltatási díjok, díjszabások nélkül. Tehát nem tudom elfogadni azt, hogy administratív költségek vagy egyéb jogcímeken bármilyen díjat is követeljenek a hatóságok vagy a szolgáltatók, hogy hozzájuthassanak a felhasználók ezekhez az adatokhoz. Nem nagyon van már időm, úgyhogy itt abba is hagynám, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés a frakciók között. Úgy látom, hogy mindenkinek, mindenki azon van, hogy a lehető legjobb joganyagot dolgozzuk ki. Köszönöm. Köszönöm, kollégák! Több árnyékjelentéstevő sajnos nem tudott eljönni úgyhogy van még időnk másokra. Holmájer asszony, Medzola asszony. Van itt az Ekontól még valaki? Beres asszony? Elnézést, nem látom a névtábláját. Még mindig nem? Nem is hallom. De majd a kolléga segít. Tehát ketten az Ekontól, ketten a Libéből. Van itt? Ön egy árnyék jelentős, de elnézést kérek, akkor parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen! A gújból érkeztem, és az Econnál vagyok árnyékrendtéstevő. Semmi gond, semmi gond, mondja Kári asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek a jelentés tervezetét. Azt gondolom, hogy alapvetően egyetértünk. Remélem, hogy a közös álláspontunk majd megfelelően erőteljes lesz. Néhány dolgot hadd mondjak el a küszöb kérdése. Mi úgy gondoljuk, hogy a 25%-os küszöb túlságosan magas. A passzív nem finanszírozási entitások esetében ezt szeretné lecsökkenteni a, a bizottság, de mi azt gondoljuk, hogy az összes entitásra vonatkozóan 5%-ra kell leszállítani a küszöböt. Ami a joghézagokat illeti, Azt gondolom, hogy itt is a javaslatot meg kell erősíteni. Szeretnénk, hogyha az úgynevezett oblige identitik esetében előírnánk azt, hogy azonnal azonnal szüntessék meg az üzleti kapcsolatot, hogyha bármilyen kétség merül fel a tulajdonos identitásával kapcsolatban. Ami a nyilvántartást illeti, mint mindig most is azt kérjük, hogy legyen teljes nyilvános hozzáférés nem szabad, hogy kizárjuk a nyilvánosságot. Tehát teljes nyilvános hozzáférés. Delegált aktusok. Judit már nagyon jól érvelt. Remélem minden frakció fogja tudni támogatni ezt az érvelést. Illetve jó lenne, hogyha a bizottság felé azt a jelet továbbítanánk, hogy ez nem elég, ennél egy sokkal teljesebb lista kéne. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem ő volt, ön volt megjelölve itt, mint ennyi jelentéstevő, de valakit helyettesített, ugye? Jó. Akkor a többiek következnek, akiket felsoroltam az előbb két perc. Mindenkinek Holmájer asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék jelentéstevő nevében szeretnék hozzászólni. Egy kicsit rossz, hogy az árnyék előadó nem kap tolmácsolást németül és angolul is tud, de nem tudja a szakkifejezéseket idegen nyelven használni. Jó lenne, hogyha az árnyék előadók kaphatnának tolmácsolást, mert így nem tudják szakszerűen kifejezni azt, amit mondani akarnak. Az ő nevében szeret, szeretnék egy szakterületről beszélni, a bitcoin, vagyis a virtuális valuták kérdéséről. A pénzmosás elleni irányelvben az ide vonatkozó sorokat szerinte sokkal szigorúbban kéne megfogalmazni, mert a bitcoin időközben is hatalmas, robbanásszerű fejlődésen ment át, kiterjedőben van a használata, és sokkal szorosabb együttműködés lenne szükség a titkosszolgálatok, a rendőrségek között, és persze az adóhatóságok között is, minden szerv között, akiknek a pénzfolyamokra rálátása kéne, hogy legyen, és ezeket az információkat összesíteni kell, egybe kell fogni. Még egy dolog, a due diligence, vagy a megfelelő ö, odafigyelés, illetve a lekövethetőség elvét különösen komolyan kell venni a kulturális ö, ipari termékek ö, kereskedelme, de az arany és gyémánt kereskedelem kapcsán, meg nyilván, mert ezek azok a csatornák, ahol ö, aki elad, annak nem kell egyelőre legalábbis feltüntetni, hogy kitől vette azt, amit tovább ö, ad. Legközelebb ö, nyilván itt lesz a kolléga, csak ma nem tudott eljönni. A titkárság vette az üzenetet. Nagyon rövid időnk volt az ülés összehívására, de a, a bolgár nyelv tanácsolás ügyében vettük a kritikát. Köszönöm elnök úr a szót, és köszönöm az előadónak a kiváló szövegalapot. Úgy gondolom, hogy mindenképpen igaz az, amit Holmeier asszony mondott a bitcoin a virtuális valuták kereskedelmére vonatkozóan, és a központi bankok felelőssége is igen fontos. A virtuális valuták kapcsán a valamennyünk felelőssége komolyan megnőtt, és a gazdasági bizottságban foglalkozunk is a kérdéssel, de e szöveg kapcsán különösen be kell emelni az ide vonatkozó ismereteinket, mert a terrorizmus finanszírozása nagy részt bitcoin kereskedelem révén valósul meg, és nagyon izgalmas kérdés, hogy mi legyen a bitcoinban felhalmozható vagyon maximalizált összege. Erről zajlik a vita, de hát ugye eleve nehezen lekövethető, hogy az egyes nevek, számok mögött mekkora a ö, vagyon. De az előre kifizetett kártyák esetében sajnos maga a kérdésem merülhet föl, mert ezek már ki vannak fizetve. És itt végképp nem valósul meg a lekövetkedhetőség. és ezzel mindenképpen fel kell lépni. Ami a trösztök kérdését illeti, a mostani vitában gyakran elhangzott a kifejezés, remélem, hogy itt is tovább lépésre számíthatunk. Végül pedig Szilvánszajnak adok szót. Köszönöm, elnök úr! elvi megjegyzésem lenne az elején. A Panama botrány rávilágított arra, hogy a harmadik országbeli offshore adóparadicsomokban milyen mennyiségű illegális pénz, ipari mennyiségű pénz gyűlik össze, és hogy sok vezető politikus, ideértve a saját hazán politikusait is érintettek. Úgyhogy nincs sürgősebb dolog annál, hogy fellépjünk, ugyanakkor nem szabad, hogy a fa miatt ne lássuk az erdőt, és kidobjuk a gyereket a fürdővízzel. A túlzott, aránytalan jogalkotási reakció csak áthelyezi a problémát, nem oldja ezt meg. Máltaiként látom, hogy olyan jogalkotásra van szükség, ami a szabad és legális kereskedelemre nem rót túl nagy terhet, de az illegális pénzmosó tevékenységekre pedig fókuszáltan, szelektíven, keményen lecsap. Köszönjük szépen! Köszönjük a társ előadóknak és árnyék előadóknak az elmondottakat, és hogy a bizottságok ilyen szépen együtt működtek egymással. Most társ előadónkat kérem, hogy olvassa föl az idő tervet, vagy még meg kell adnom a szót a bizottságnak? Elnézést, igen. De mintha nem akarnának megszólalni. Jól látom? Na, vagy mégis? Vagy ügyrendi felszólalásra lenne? Igen. Tisztázzuk, hogy mit csinálunk a delegált aktusokkal. Erről nem hallottam semmit egyelőre. Igen, igen, azon vagyunk, mindjárt lesz róla szó. Mégiscsak akkor megváltoztatta a véleményt a bizottság, és mégiscsak meg akar szólalni, de csak röviden kérjük. Köszönöm, elnök úr. Nem akartam szót kérni, mert látom, milyen kevés az idejük, de ha már megkaptam, akkor gyorsan elmondom, hogy nagyon nagyra értékeljük a mai eszmecserét. A bizottsági javaslat úgy tűnik, hogy akkor jó kiindulási alap volt, az önök módosítóit megfontoljuk, és sokuk valószínűleg javít majd a szövegen. A harmadik országok listájával kapcsolatban lenne egy eh, megjegyzésünk, de ezt talán az egész eszmecsere végén mondanám el, ha lehetséges. Vagy most? Na, hát akkor az ebben a témában a megjegyzésem, hogy nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy mi copy-paste módszerrel veszük át a listákat. A 9-es cikk a pénzmosás elleni irányelven autonóm eljárást ír elő, a kritériumok autonóm alkalmazását, amikor a listákat összeállítjuk. Nyilván mások munkáit és listáit is figyelembe vesszük, de nem ez az elsődleges szempontunk, nem ez az egyetlen forrásunk nyilván. Saját kritériumokat alkalmazunk. Tehát a stratégiai deficienciákat, nehéz szó ez, több nyelven is, vizsgálunk. Guyana azért került le a listáról, mert az ország nemrégiben fontos szabályokat alkotott, javította a pénzmosás elleni szabályrendszerét, és Gajanában járt egy missziónk, amely ellenőrizte, hogy tényleg alkalmazzák-e ezt az új jogszabályt, és úgy éreztük, hogy Gajanát ezek után levehetjük a listáról. Tehát ez egy saját értékelés eredménye. Köszönöm szépen. Nos, akkor társelnököm. Köszönöm mindenkinek a megszólalást. Azt hiszem az bontakozott ki, hogy ambíciózusabbak akarunk lenni. Értem én, hogy a bizottság miért vette le Gajánát. Most mindenki Panamáról beszél. Számukra, a szocialisták számára elfogadhatatlan, hogy mindenki csak beszél Panamáról, de nem teszünk semmit. A koordinátorok abban egyeztek meg, hogy a módosítók benyújtási határideje a mai nap 12 óra, írásos konzultáció most is zajlik, ami a, a rendszeres felülvizsgálatot illeti. Egy hónap ö, pa, ö, kinyújtjuk a levél megírásának a határidejét. 20, júni, január 24-éig ki van tehát nyújtva a határidő, ezért a januári plenárisan ez nem kerül szóba, de közben azért fontos ülések zajlanak decemberben, december 8-án is lesz egy. Az állásfoglalás tervezet holnapra tehát végleges lesz, angol nyelven legalábbis. Az ECON belső felülvizsgálati eljárása alapján ez egy level one jogi aktusnak minősül. A két társadalmi adónak mondom, hogy december 6-án 11 óráig megint csak angolul kell meglennie a közös anyagnak. Ennyit az időtervről, ez volt a mai meghallgatásunk, ülésünk. Köszönöm, hogy ilyen korán felkeltek. Mindenkinek további jó munkát kívánok a mai nap során.